Thank you, colleagues. Köszönöm. Kicsit későn kezdjük elnézést. A delegációs, krétai delegációs utat kellett rendezzem. Nagyobb, mint az AKC delegáció az évben. Csak hozzáteszem. Ha megengedik, hadd folytassam azzal, hogy az elnöki közlendők során beszámolok a tegnapi koordinátorülés eredményeiről. A jelentéstevők és fogalmazók kijelölésére vonatkozóan eh, van egy javaslat a 2009-16-os eh, eh, koordinátoros ajánlás van a, arra, hogy az elnök készítse el a jelentést a kikötők biztonsága tárgyában, a vélemények ügyében. Van egy javaslat, egy irányelvre az Európai Parlament és a tanács részéről a tanács irányelvének betartása 13 per 2009 irányelvének betartására, mely megállapodás a közösségi hajó ö, tulajdonosok és a ö, kikötői munkavállalók közötti megállapodásra a néppárt a rotáció alapján kapta meg a jelentés készítés jogát, aztán szabályozás a hajók újrahasznosítása tárgyában. Úgy döntöttünk, hogy nem csinálunk semmit, és ugyanez a téma a hongkongi nemzetközi egyezményhez való csatlakozás, illetve ratifikáció tárgyában a, tanács, tanács, a tarak, tagállamok részéről, itt sem készítünk jelentést. Aztán van egy javaslat az Európai Parlament és Tanács részéről a más tagállamban regisztrált, a belső regisztrált regisztrált funkciós gépjárművekre a néppárt adja a jelentéstevőt mármint a fogalmazót a véleményre. A bizottság staff working dokumentje előrehadás jelentés, itt sem csinálunk jelentést, kommuniké a gazdaság, az ECOSZOK részéről és a Régiók Bizottság részéről a balti tengeri térségre vonatkozóan itt sem csinálunk semmit, és nem készítünk jelentést arra a döntésről, amely közös javaslatot terjeszt be az energiaközösség tárgyában. komitológiai eljárás keretében a koordinátorok a mm, szakbizottsági elnökök megállapodását jóvá hagyta a, az ELSZ finanszírozása vonatkozó döntést, döntés a közösségi prioritásokra, a bizottság munkaprogramjával kapcsolatban 2013-ra. A Single European Sky lesz a prioritás, és a többi más öt téma, a vasúti piac, a kabotás, munkavállalói körülmények, elektronikus smart ticketing, és a belső vizek hajózása, a városi mobilitás, ezek még a prioritások. Az egyéb kérdések során körében mini hearingről döntöttünk az utasjogok tárgyában, Vex úr jelentését támogatja meg ez a meghallgatás majd. A szakbizottság kell szavazzon erről és ezt a nyári szünet után bet, illesztjük valahova a programba ezt a mini meghallgatást. A komputeres foglalási rendszerek és a transatlanti jogalkotási párbeszéd tárgyában a korlátások megállapodtak abban, hogy a következő ülésen döntenek a rendről. Ennyit szerette volna beszámolóként elmondani a koordinátorok ülésének eredményéről, van valakinek mondandó, hogy ezzel kapcsolatban vagy kérdése? If not, can we... Ha nincs, akkor állapodjon meg abban, hogy ez lett volna a beszámoló. Ezt elfogadják, köszönöm. Következő napi rendi pontunk a szavazás. Mindenkinek itt a szavazókártyája, gondolom. Mindig teszteljük is a rendszert mert sokszor a néppártnak egyel vagy ettől több embere van itt. Mindenki bedugta a kártyáját? Teszteljük a rendszert, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon, lezárom a szavazást. Úgy tűnik a néppárt megfelelő számban van jelen most, úgyhogy akkor elkezdhetjük a tényleges szavazás. Az elsőt Zéle úr jelentéséből tartjuk. Irányelvjavaslat. A sporthajók személyes használatú vízjárművek tárgyában 16-os módosító a 15-öst visszavonták, 16-os tehát kiegészítésként mellette, ellene tartózkodók, nézzük meg géppel. Szerintem átment, de nézzük meg. Megnyitom az ellenőrző szavazás a 16-os módosítóra. Mindenki leadta, lezárom. Elfogadtuk. Következő négyes módosító jelentés részéről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17 kiegészítésként. Mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Ötös. Ugyanaz mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18. Mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 19. Kiegészítésként mellette ellene tartózkodók elvetettük. 20 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Addig megfőzöm a teámat egy pillanat. 21. Tikau asszony részről mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 23 szóbeli nyelvi módosítás, látják a szöveget. Mindenkit elfogadja ezt a szóbeli módosítót? Beteresztését, tehát mellette akkor 23-as ellene tartózkodók, elfogadtuk így ebben a formában. Hetes. Ez is egy szóbeli módosítást tartalmaz, szellőztetést adnak a robbanékony gázok ügyében. Ezt valaki ellenzi, ezt a szóbeli módosítót? Hanem akkor mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Valaki hozna egy kis vizet, meg tejet, a teámat el kell készítsem. Sikerült a, a, a teafüvet, ezt el, megragadtam, de a víz az nem jött közbe, úgyhogy... Kramer úr, kiegészítésként kérem a tejet. 24. és Danoka asszony mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 25 törlés mellette ellene tartózkodók elvetettük. 26 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Tejjel kérem. 27 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 28 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 Marcinkiewicz úr részéről, van egy szóbeli módosító is benne, valaki ezt ellenzi? Ha nem, akkor ezzel együtt szavazunk rá mellette ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a 9-est, a szóbelivel kiegészítve megnyitom a szavazást rá. 9-es. Mindenki voksolt? Akkor lezárom. Elvetettük. Tízes. Itt is tartalmaz egy szóbeli módosítót a szöveg. Két részben szavazunk rá. Van ellenvetés a szóbelivel kapcsolatban? Nincs, akkor azzal együtt. Első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük a jó hír, hogy megjött a tej végre a teámba. 15-ös preambulum pont mellette, tehát 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 2-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette, ellene tartózkodók elvetettük a tejlogisztika mégiscsak gondot okoz, mert hogy mégse jött meg. Hármas módosító jelentéstevőtől, szóbeli módosítóval. Van ellenvetés a szóbelével kapcsolatban? Nincs. Akkor azzal együtt szavazunk. Mellette ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a végszavazás a véleménytárgyában megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le a szavazatát. Lezárom. 35 mellette senki sem ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk, tehát gratulálok, és köszönet Zile úrnak. Okay. No, akkor... Hamarabb végeztük, mint gondoltuk. Lehet, hogy egyes képviselőket megzavart szinte, hogy időt takarítunk meg, nem, hogy csúsznánk. De szerintem azért van ez így, mert ez a szakbizottság sokkal hatékonyabban dolgozik, mint a többi, akik mindig csúszásban vannak. Nem úgy, mint mi. Így aztán, ha Fleckenstein úr készen áll, folytassuk a tárgyalások eredményét taglalva az EMSZA szabályozás tárgyában. Fleckenstein úr, öné a szó. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Verhandlung... Kedves kollégák, a tanácssal folytatott tárgyalások az EMSZA rendeletről nem voltak egyszerűek, de erre nem is számított egyikünk se. A tanács, különösen a nagyobb tagállamok nagyon nehézkesen szavaztak meg kompromisszumokat. Ezt, ezt hozzá kell tenni, a Dán elnökség nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy, és ez sikerült is, hogy végül is egy viszonylag gyorsított tárgyalási menetben eredményre jussunk és szeretném azt ajánlani önöknek, hogy fogadják el ezt az eredményt. Hét rövid pontot szeretnék megemlíteni, amik fontosak a mi számunkra. Először is az EMSA a jövőben az offshore olaj és gáz platformok baleseteinél is beavatkozhat, vagy szerepet kaphat. A prevenció területén azt láttuk, hogy jelenleg nincs jogalap, de a bizottságot köteleztük arra, hogy az EMSA szerepvállalását a preventív baleset megelőzés területén is vizsgálja meg, és eh, amint meg lesz a jogalap, eh, terjeszen elő erről egy javaslatot. Itt a parlamentben is eh, közeljövőben tárgyalunk majd erről. Harmadik pont. Az EMSA nagyobb szerepet kell, hogy játszon a kalózkodás elleni küzdelemben, a technikai eh, támogatást eh, fogja rendelkezésre bocsátani a eh, hajókkal kapcsolatban. Ebben semmi új nincsen, tulajdonképpen elég furcsa volt, hogy a tárgyalások során valami olyat rögzített aminek a végrehajtása a tanácsban elég jelentős problémákat okozott. És ugyanez mondható el a Frontexről, a külső határ egy ügynökségről. Az EMSA itt is a saját technikai lehetőségeivel támogathatja a Frontex munkáját. A negyedik pont, ez itt a szakbizottságban is nagyon fontos volt számunkra, az EMSA egyre <clears throat> nagyobb szerepet fog kapni az európai hajóforgalom adminisztratív akadályainak a leépítésében. Ehhez technikai eszközöket kell, hogy kapjon az EMSA, reméljük, hogy egy lépést teszünk majd a tengereken megvalósuló belső piac felé. A ötödik pont az európai tengerészek képzése. Az EMSZ-nak ezzel kapcsolatban rengeteg tapasztalata van az egész világon, és a jövőben fontos szerepet kaphat abban, hogy koordinálja közös lehetőségek feltárását, amelynek révén javítható a képzés, oktatás. A tagállamoknak meg kell azonban majd egyezni abban, hogy önkéntes alapon történjen ezekben a képzési programokban a tagállamok részvétele. Az EMSZA a harmadik országoknak nyújtott szomszédsági támogatása a következő, ezt is megvitattuk már. Ez az én szememben magától értetődő dolog volt, de a tárgyalások során ez, ezt nem így látták, és az EMSZA több éves stratégiájának a stratégiáját is ebben a kontextusban meg kell vitatni. Egy régészszerű kompromisszumot sikerült találnunk, és köszönetet is kell, hogy mondjak ezért a partnerünknek, a Dán elnökségnek, a bizottságnak a konstruktív munkáért, és az árnyék előadó kollégáknak, akik az én életemet nagyon megkönnyítették. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fleckenstein úr. De Grandes úr a PP, az LPP e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is ugye igazságosnak kell lennem, és gratulálnom kell, köszönetet kell mondanom az előadónak, és ezt most nem csak úgy, rit, szokásos rituáléként mondom, hanem őszintén. Ez egy nagyon jó, kiegyensúlyozott jelentés, ez is hozzájárult a sikerhez, hiszen a tárgyalások nagyon bonyolultak voltak. Rugalmasságra van szükség, de kitartásra is, és azt hiszem, hogy egy nagyon jó eredményt sikerült elérnünk és azt is el kell, hogy mondjam, ugye a bizottságról is el kell mondani, hogy rugalmas, rugalmas volt, észszerűen tárgyalt, és hozzájárult az eredményhez. Ahogy az előadó kollega is elmondta, néhány, az eredmény néhány elemét érdemes volt külön kiemelni. Talán ezek közül az EMSZ-nak a kalózkodás elleni harcát kell hangsúlyosan kezelni, ezen belül az EU együttműködése igazi siker, és azt hiszem, hogy itt tényleg nagyon jó eredményt értünk el. A képzés, a tengerészek képzése, itt is javult a helyzet, azután a baleset megelőzés és európai keretek megalkotása a tengeri közlekedés számára, ez mind siker. Az európai tengeri hajózás igazi belső piacának a létrehozása is nagyon fontos, és hogyha a halószok elleni fellépés hatékonyabb lesz, akkor ezt is az EMSZAR nagy jelentős sikerként könyvelheti majd el. A tengerek szennyez, elszennyeződése, olaj szennyeződések, stb. Itt még sok olyan pont van, amelyek részét alkotják ennek az eredménynek az előadónk, a jelentéstevőnk nagyon jól dolgozott, az ő munkájának a javára is írható ez a jó eredmény, hiszen nem volt könnyű a tárgyalás, Fantasztikus munkát végzett a jelentéstevő, és valóban valamennyien elégedettek kell, hogy legyünk ezzel az eredménnyel. Az én frakcióm mindenképpen elégedett, és nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy ilyen sikerült megőrizni a tárgyalások során végig a nyugalmát. Az elnökségnek, a bizottságnak is köszönetet kell mondanunk, hiszen valamennyien hozzájárultak az eredményhez. Tulajdonképpen nem is kell ezt semmivel kiegészíteni. Az EMSZA hatáskörei erősödtek ezzel a az eredménnyel, és azt hiszem, hogy most pozitívan tekintetünk a jövőbe, nagyobb az esély annak, hogy meg tudjunk akadályozni tengeri katasztrófákat. Az EMSZ-val folytatott együttműködés a kalózkodás elleni küzdelemben az, amit szeretnék még kiemelni, valamint az olajplatformokkal kapcsolatos balesetek kapcsán az ENZA szerepvállalásának a lehetőségét. Ez is nagyon fontos. A frakciónak az a véleménye, hogy elengedhetetlen az, hogy megszülessenek a garanciák, megfelelő jogalapot találjunk a tengerek elszennyeződésének a megakadályozása érdekében, tehát erőfeszítés képzések számára. Fontosnak tartom a képzésben való részvételben az önkéntességet, Persze, jövőben is szükség lesz a tengerészek képzésének a harmonizálása terén további előrelépésre, és reméljük, hogy lesz majd egy, egy jó iskola is, egy jó hírű európai tengerészeti iskola, ami példát mutathat a tekintetben, hogy a tengerészek képzésével is hozzá lehet járulni a tengerekkel szennyeződése elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez. Kicsit többet vártunk volna a tagállamoktól, de azért alapvetően elégedettek vagyunk az eredménnyel. Még egy dolog, volt egy szempont, amit bíráltunk a tárgyalások során, erre szeretnék most még kitérni röviden. Ez a tanács egyik javaslata volt, amelynek szerint, hogyha megszületik a megegyezés az egész csomagról, akkor módosító indítványokat is el kellene fogadni a nemek közötti egyenlőség témakörében. Hát ezt egy kicsit furcsának tartom, hogy itt most egy felt, ilyen feltételt határozzunk meg, a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos témát ide bevinni, hát ez soha nem fordult még elő az ilyen tárgyalások során, és tulajdonképpen itt ellentmondást is látok ebben, hogyha arra gondolok, amit Reding biztos asszony szokott mondani ezzel kapcsolatban. Tehát ilyet előírni európai cégeknek, hogy azonos részvételt, arányt kell biztosítani nők és férfiak számára, ezt nem tartom jónak. Jónak tartanám viszont azt, hogyha néhány módosító indítványunkat elfogadnák, az Európai Bizottság, a tanács is persze kell, hogy törekedjen arra, hogy a különböző testületekben a nők és a férfiak aránya megfelelő legyen, és eh, eznek kapcsán egy kicsit talán többet vártunk volna, és nem sikerült mindent elérnünk, de azért összességében azt hiszem, hogy eh, többet eh, értünk el, mint amennyire számítottunk, és hát a valóság majd arra fog kötelezni minket, hogy még inkább együttműködjünk. Thank you, Mr. Taylor. Köszönöm szépen, Taylor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát mivel mi mindenkinek köszönjük most, szeretném Fleckenstein úrnak is megköszönni ezt a konstruktív jelentést. Különösen, mivel osztotta lelkesedésünket az EMSA felügyelettel kapcsolatban, és pedig az olaj és a gáz létesítményes és szél kapcsolatban. Ez egy nagyon pozitív hozzájárulás lesz a jövőt illetően nyilvánvalóan száz százalékig nem tudjuk az egyensúlyt elérni. Én részt vettem a Lisszaboni fő hadiszálláson, tehát a központi irodában, és nem tudtam nem észrevenni, hogy mennyi nő szerepel ott, és ez szerintem elvesztegetett lehetőség, mert a nemeknek mindkét oldalon megfelelően kényszer, jelen kellene lenni, lennie. Nos, mindesre köszönöm Fleckenstein úrnak. Zile úr, szeretném megerősíteni, hogy tényleg van két ne- nem. Elnök úr, van Dalen úrna nevében szeretném megköszönni Fleckenstein úrnak az erőfeszítéseket. Az EMSA kapacitását megerősítették, és és a, a tengeri térség szempontjából nagyon fontosak ezek a lépések, amelyeket tettek, épp ezért köszönöm Frankenstein úrnak. Nagyon szépen köszönöm. Nem hiszem, hogy az úr itt van. Tehát akkor más nem akar hozzászólni, ha csak valaki radik, radikálisan nem akar mégiscsak. Elkadrai úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Az én frakcióm nevében is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Az egész parlamentet képviselte a munkájával, és nagyra értékeljük az erőfeszítéseit és az eredményt, amit most letett elénk az asztalra. A frakcióm azt szeretné, hogyha az egész Európai Unióban egy egységes tengerészeti térség jönne létre, és ez a jelentés is hozzájárult ahhoz, hogy inkább közösség irányítás alá eh, kerüljenek a tengerek, eh, a kalózkodás elleni küzdelemben az együttműködés eh, fontos, és ami egy kulcsfontosságú komponens az az, hogy az olajfúró platformok esetében a balesetek megelőzésében is szerepet kap az EMSZ, a, a prevenció, a megelőzés egyre inkább a nemzeti hatóságok érdeklődési körébe kerül, és ez mindenképpen jó irányba tett lépés. Gratulálok! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. A bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nevében, és különösen Karamizsics úr nevében, akit ma helyettesítek itt. Nagyon örülök, hogy második olvasatban így idáig jutottunk, és először is szeretnék Fleckenstein úrnak a jelentéstevőnek gratulálni, és a társjelentéstevőknek is, hogy nagyon szakszerű munkát végeztek. A végső szöveg az egy kiegyensúlyozott kompromisszum, és a bizottság az Európai Parlamenttel együtt mindig is ambiciózus eredményt szeretett volna, de a megállapodás tulajdonképpen a bizottság javaslatának a lényegét tükrözi. Tehát reméljük, hogy az EMSZA sikeresen fog működni, lesznek új alapfeladatai, és az európai tengeri közlekedési szállítási alapot kell nekik kialakítani. Ezen kívül a tenger szennyezésére is figyelünk, és az olaj és a gáz létesítményeknek a szerepére. És sajnáljuk, hogy a tengeri gáz és olaj létesítményeknek a szennyezésével kapcsolatban a bizottság nem tudott eredményt elérni, de azt mondták, hogy a, az előrehaladási jelentés keretében foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel, ezen kívül a, ezen létesítmények biztonságával is. Nyilvánvalóan mi támogatjuk a nemek közötti egyensúly elérését is, és Köszönjük, hogy a végső kompromisszumhoz való hozzájárulásunkat elismerték, és várjuk a további együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönjük. Fleckenstein úr, szeretne valamit hozzátenni? Danke für das. Köszönöm szépen a jó együttműködést. Okay, thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. nos, akkor a tanácsnak majd írok, aztán visszajönnek, aztán szavazunk, tehát ez lesz az eljárás. Fleckenstein úr. A következő napirendi pont a meghallgatás az európai összekapcsolási eszközzel kapcsolatban a TRAN és az ITRE bizottságok között. Ez a C350-ben lesz, és 10.30-kor kezdődik, és mind az elnök, mind a jelentéstevők örülnének, hogyha többen is lennének, mint a mi hárman de mindesre 10.30-kor lesz, és akkor emlékeztetnék róla, hogy háromkor ide visszajövünk, és Járzembovszki úr fog a funkcionális légtérblokkokról beszélni. Ayala Sender asszony akart valamit mondani? Igen, elnök úr. Szeretném e, ösztönözni az itt lévőket, ugyanis Enrique úr és én a projektfejlesztésről beszélünk, tehát aki nincs, nem lesz jelen, annak nem veszük figyelembe a projektjét. Aki ott lesz, azért figyelembe vesszük. Köszönöm szépen. Na, világos volt az üzenet, úgyhogy 10.30-kor találkozunk viszontlátásra. Mindenkivel találkozunk, ugye?